May I ask you, colleagues? Kedves kérem, mindenki foglaljon helyet. Még néhány, néhány percet fogok adni. Ugye biztos jelölt asszony mielőtt bemutatkozna, még néhány pillanatot adok, hogy a fotósok elkészítsék a fényképeket, de aztán kérem, hogy mindenki menjenek aztán arrébb. Jó napot kívánok, szeretnék, szeretném üdvözölni Margaret Vestager biztos asszonyt, a Gazdaság és Mentelés Ügyek Szakbizottságának meghallgatásán. Ez a harmadik ekkor meghallgatás már, mint egy meghallgató gépként működik a szakbizottság most. Ám nagyon fontos feladatunk ez a bizottsági testület egészének és az egyes jelölteknek az értékelésében. A szakértelmük, elkötelezettségük, személyes függetlenségük, a tárcájukat érintő szakkérdések ismerete, kommunikációs készségük és politikus, politikai elkötelezettségük, és általában a bizottság rendjéhez való elkötelezettségük irányában értékeljük őket. Jól ismerik a menetrendet, először a biztos jelölt 15 perces, maximum 15 perces bevezetőt tart, ezt követően 45 kérdés-válasz szakasz közetkezik. egy perc jut a kérdésre, két perc a válaszra minden körben. Az első fordulóban a frakciók, illetve a frakció nélkül képviselők lehetnek fel kérdéseket. Mindenkit szokás szerint arra kérek, hogy tartsa a rászabott időt, tehát egy percet a kérdés feltevője kap, két percet pedig a válaszra a biztos jelölt asszony. Tolmácsolás 23 nyelven folyik. Azt kérem, hogy senki se beszéljen túl gyorsan, hogy jó minőségben lehessen tolmácsolni. Az eszmecserét a parlament internet oldalán élőben is közvetítik. Mielőtt tehát megadnám a biztos jelölt asszonynak a szót, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a versenykultúra az Európai Unió és azon belül a bizottság feladatkörébe tartozik. A bizottság végrehajtási szakkér feladatokkal bír, ám fontos, hogy a versenypolitika feletti parlamenti felügyelet is megvalósuljon, és más piaci integrációs és gazdasági szabályozási kérdésekhez hasonlóan a parlament kiterjeszte hatáskörét a kárrendezési kérdésekhez hasonló módon az új technológiák a pénzügyi szolgáltatások terén, is ide kerülhet, amelyek a gazdasági növekedéshez járulnak hozzá, és ahhoz, hogy az EU versenyképes maradjon a globális piacon. Az állami támogatások rendszere a bankszektorban és a vonatkozó tavaly márciusban beterjesztett új jogszabályok is ide esnek, különösen a Single Resolution mechanizmus működése. Ebedet után most pedig Margaret Vesztegrasszonynak adom meg a szót. Margaret, parancsoljon!